séance est reprise. Folytatjuk az ülést. A jegyzőkönyveket, a tegnapi jegyzőkönyveket kiosztottuk. Van ezzel kapcsolatban észrevétel? Hogyha nincsen, akkor május 5-i